Dear colleagues, um, kollégák! Okay, you all uh, are hearing the very terrible, sad news. Gondolom mindannyian hallották a borzasztó híreket a brüsszeli reptéren történt robbantásokkal kapcsolatban. Folyamatosan kapjuk a híreket, figyelemmel követjük a történéseket, sokkoló események ezek. Természetesen együttérzésünket szeretnénk kinyilvánítani az áldozatokkal és családjuk kap irányában. Azt hiszem, hogy nincs más választásunk, mint hogy változatlanul megtartjuk ezt a mai ülést az eredeti napirend szerint. Biztos vagyok benne, hogy a parlament egésze megfelelően reagál majd ezekre a tényekre. nem is, nem is tudok hirtelen ennél többet mondani ezzel kapcsolatban. Úgyhogy folytassuk a megszokott módon a napi rendtervezet elfogadását val egy újabb napirendi ponttal bővül neki a napirend tervezet. Az Európai Bizottság a bankszállási mechanizmusokkal kapcsolatos delegált aktusa lesz ez az extra napirendi pont. Úgy látom, senkinek nincs ellenvetése napirendet elfogadottnak tekintem. a korábbi ülések eh, jegyzőkönyvének elfogadása a következő napi rendi pontunk. Ha nincs senkinek ellenvetés, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Egy-két rövid bejelentésem lenne. Az Econ Budget közösülés holnap 9-11.30 között kerül megrendezésre, Az a munka dokumentumokat fogjuk megvitatni, amelyeket Reimer Böge és Pervans Perez készítettek elő a eurózóna költségvetési kapacitásával kapcsolatban. Az Európai Bizottság e, és a parlament közösen rendez egy meghallgatást a nemzeti e, verseny hatóságok e, hatáskörének kibővítésével kapcsolatban. Ennek a meghallgatásnak a rendje a honlapunkon elérhető, a regisztráció online történik, és már megnyílt. Ezek lennének a rövid bejelentéseim. A négyes napi rendi pont, Daniel Newell a közösen tartott rövid nyilvános meghallgató hatás az, eh, akit egyébként eh, szeretnék rögtön üdvözölni is itt a körünkben. Nagyon fontos ez, mert az LKB e második éves jelentése a eh, SSM témában, ahogy azt a parlament és az LKB között intézményközi megállapodás kimondja, az egységes felügyeleti mechanizmust mi követjük figyelemmel. A, a bankunióval kapcsolatos első éves jelentést a közelmúltban hagytuk jóvá, of the first year OSSM, so we are jó pillanat, tehát úgy érzem az, hogy beszéljünk a második ilyen éves jelentésről, mert amely egyébként a felügyeleti mechanizmus eh, tárgyalja. Globálisan összességében sikeresnek tekintjük az SSM működésének első évét. Természetesen vannak még ezzel kapcsolatos problémát mindig lehet javítani a helyzeten. Daniel Newey-nek adom meg a szót. Daniel, parancsolj, téged illet a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. Először is eh, engem is elszomorítanak ezek a borzasztó hírek, a brüsszeli reptéren történt robbantások de ahogy az elnök úr is mondta, az élet megy tovább, a munkát folytatni kell. Ezért most mégiscsak beszél, megtartom a, az LKB 2017-es éves jelentését a felügyeleti mechanizmusokkal, illetve tevékenységekkel kapcsolatban. Tavaly jutottam be az első ilyen jelentést, akkor még egy éves sem volt az SSM, ígéretes volt a jövője, de hát történelme nem volt. Most, hogy az éves jelentést másodjára hozzuk nyilvánosságra, visszatekinthetünk az Európai Bankfelügyelet mintegy másfél éves történelmével. Az SSM-nek még mindig ígéretes jövője, de most már biztató a múltja is. Azt hiszem, hogy különösen jó az, amit a bank unió felügyelete tekintetében elértünk. A következő témákról fogok beszélni elsősorban. Először is a bankágazat legfontosabb fejleményeiről, a felügyeleti módszertan harmonizációja terén elért eredményekről, a választás és megelső lehetőségek is kitérve. A harmadik téma a nemzetközi szabályozási keret alakulása és az LKB bankfelügyeleti terveiről és eredményeiről, zárásképpen pedig a 2016-os évre vonatkozó felügyeleti prioritásainkról sejtek majd pár szót. Először is szeretnék köszönetet mondani Gajtieri úrnak, aki előadója ennek a témának. Úgy érzem, hogy releváns és építő jellegű az a jelentés, amit a bankunióval kapcsolatban készített, ami jó csatorna számunkra arra, vagy ahhoz, hogy a parlament véleményét becsatornázza az LKB e számára. Kezdeném akkor a bankágazatban tapasztalt általános fejleményekkel. Az EKB által közvetlenül felügyelt bankok teljesítmény 2015-ben javult, főként a stabilizálódó makrogazdasági feltételek miatt. Szükség volt a válság miatt arra, hogy a bankok eszközállományát kicsit rendbe tegyük. Még mindig vannak kihívások az alacsony kamatok miatt, a nyereségesség igen, kilátása igen gyengék, és még nem zárult le teljesen a, a, az eszközök teljes átalakítása. A teljes nyereségesség kis javult, a tőkehozam 4,6%-ra nőtt az előző év 2,5%-áról. Ez elsősorban az alacsonyabb hitelezési veszteségeknek volt köszönhető a stabilizálódó makrogazdasági feltételeknek. A vagyunk kezelői díjak, illetve a hitelviszony megteremtésű értékpapírokból származó egyszeri nyereségek is hozzájárultak ez a növekedéshez. Ugyanakkor ezen javulások fenntarthatósága kérdéseket vet fel. A gazdasági kilátások gyengék, és az alacsony kamatlábak és általában a nem túl ígéretes hozamok valószínűleg még velünk maradnak. Tavaly ezekkel az alacsony kamatokkal a bankok megbírkóztak, hiszen így a finanszírozás is könnyebb volt, ami kompenzálta a, a kamatokból származó bevételek csökkenését. Ugyanakkor, hogyha ez hosszú távon is így marad, az komoly kihívások elé állíthatja az egész banki ágazatot. Az alacsony nyereségesség a felügyelők számára azért fontos, mert a hosszú középtávon egyes üzleti modellek fenntarthatóságára ez kihatása lehet. Egyes pénzintézetek így nem tudnak tőkét generálni, miközben a pénzügyi piacokhoz csak korlátozottan férnek hozzá. Az EKB a, ö, alaposan értékeli majd a bankok üzleti modelljeit, éppen annak érdekében, hogy a ciklikus fejleményeket és strukturális kihívásokat át tudják vészelni. A SSM banks. Non-performing banks weighed on profitability on capital. A, úgy érzem, hogy um, a nem teljesítő hitelekből származó veszteségek mellett a nem megfelelő banki gyakorlatok, a nem hatékony jogi keret a bankszanálásra szintén komoly nehézséget okoz. 2015-ben a bankok jelentős előrelépést tettek a nem teljesítő hitelek tekintetében, erre jobban felkészültek. Egyes tagállamok a szükséges jogi és strukturális reformok is végrehajtottak. Az LKB 2015-ben együttműködött a bankokkal egyén és személyre szabott, vagy országra szabott, vagy bankra szabott terveket hajtottunk végre. A nem teljesítő hitelek állományának csökkentése évekig eltarthat, de optimisták vagyunk ez ügyben. Lássuk most a felügyeleti módszertan harmonizációját. Ez, ez ügyben azt hiszem jó eredményeket értünk el. 2015-ben a SREP névre hallgató folyamatot először hajtottuk végre, egy közös módszertan szerint az euróövezet 120 legnagyobb banki csoportjára vonatkozóan. A tőke és likviditási szinteket a megfelelő kockázatok profilok szerint került megállapításra, további felügyeleti intézkedéseket is tettünk ott, ahol ezt szükségesnek éreztük. Az LKB e módszertana megfelel az uniós jogszabályoknak, és a bank unión belül bevált gyakorlatokat alkalmazzuk, természetesen a nemzetközi szervezetek ajánlásait figyelembe véve. Az intézmények életképességének holisztikus értékelését végezzük arányosság elve mentén. Kvantitatív és kvalitatív elemeket kombinálva igazi szakértői véleményt alakítunk ki. Úgy érezzük, hogy így következetesek is vagyunk, mégis az egyes pénzintézetek sajátosságát is figyelme tudjuk venni. A peer összevetést és a transzverzális elemzéseket most először alkalmaztuk, lehetővé téve, hogy következetes elemzést végezünk minden pénzintézetről, és így egy integráltabb, egységes banki piacot alakítsunk ki. Ugyanakkor az a harmonizált szabályok mentén tudnak csak a bankok igazán együttműködni. A OMD-k, vagy választási és mérlegelési lehetőségek a felügyeleti szabályok széttartását hozzák. Hogyha nem harmonizáljuk ezeket az OMD-ket, akkor egyszerűen lehetetlenné válik a bankunióban a bankfelügyelet, legalábbis egy egységes belső piacon ezt következetesen így nem lehet megtenni. A felügyeleti OND-kel kapcsolatban az LKB egy harmonizált politikát dolgozott ki, arra a 122 felügyeleti választási melegelési lehetőségekre, amelyek a CRR és a CRD4-re vonatkoznak. Ezeket egy LKB e rendelet formájában adtuk ki, és egy LKB e iránymutatás formájában, figyelembe véve mindazt a, azokat a visszajelzéseket, amelyeket a nyilvános konzultáció során kaptunk. A múlt héten formálisan is elfogadtuk ezt, és 2016 során eh, be is vezetjük ezeket. Ez fontos lépés, de nem az utolsó lépés ahhoz, hogy valóban egyforma szabályok szerint játszom mindenki. A projekt második és utolsó szakasza még folyamatban van, további 7 OND-t kívánunk harmonizálni az év során. Emellett az LKB e elemzi, hogy hogyan lehet hogy arányosan harmonizálni ezeket a választás melegesi lehetőségeket a kisebb pénzintézetek esetében, együttműködve persze a nemzeti illetékes hatóságokkal. Ezek a nemzeti szervek végzik a közvetlen felügyeletet, ugyanakkor az euróövezett bankrendszerének átfogó felügyelete az LKB feladata marad. Megragadnám ezt az alkalmat arra is, hogy a nemzetközi szabályozási fórumokon és végzett munkákról beszámoljak, hiszen a nemzetközi szabályozási kerete is átalakulóban van. A Bázel Bizottság, Bankfelügyeleti Bizottság munkájában aktívan részt vesz az LKB, <clears throat> illetve a felügyeleti vezetők, illetve a bankelnökök csoportjában is képviseltetjük magunkat. A különböző munkacsoportokban, tehát a Bázel Bizottság különböző munkacsoportjaiban szakértőink részt vettek azokban a vitákban, amelyek a legfontosabb dosszék végső formában ötését szolgálták, például a piaci kockázati keret, illetve a bankok veszteség feldolgozó képességének javítása, a hitel és operatív kockázatok szabályosított megközelítése, a kockázattal súlyozott eszközállomány kezelés, az egyszerű, átlátható és összehasonlítható értékpapírosítás, ez egy-két olyan téma vagy dosszia, amelyet csak említenék, ebben természetesen az utóbbi van az Európai Parlament is részt vesz. A banki könyvben persze a kamatlábak kérdését is részletesen tárgyaljuk. A Bázeli Bizottság ebben az évben sem lesz tétlen, például az államadóság kitettség prudenciális kezelése az egyik ilyen kulcs témája idén. 2015-ben milyen más kulcs témákkal foglalkoztunk? Ehm, amellett, hogy minden napi felügyeleti munkát végeztünk. Először is hozzájárultunk egy EU e, válságkezelési keret kialakításához, a BRRD és az egységes bankszolgálási mechanizmus alapján egy Memorandum of Understanding aláírásra került az egységes szanálási tanács e, együttműködve, ami az SRM és az LKB eh, közvetlen együttműködésének jó jele. Az LKB-nek eh, a vonatkozó releváns bankok átfogó jellemzését kell, átvilágítását kell elvégezni. Kilenc pénzintézetet világítottunk így át 2015-ben, ebből öt nem ment át a teszten. Összesen 1,74 milliárd eurónyi tőkehiányra hiányra derült eh, fény, éppen ezért tőkeemelésre szólítottuk fel őket. 2015. januárja óta ezeket nagyrészt megtették az érintett bankok. A helyszíni vizsgálatok első ciklusában 200 40 ilyen helyszíni vizsgálatot vagy ellenőrzést végeztünk 2015 során. Elnézést, megszakítom. További terrorista cselekmények történtek Brüsszel városában. Talán a legjobb az lenne, hogyha most felfüggesztenénk az ülést, hogy mindenki felvehesse a kapcsolatot a szeretteivel, és hogy a parlamentnek szívi. Értem, hogy van, akinek erre szüksége van, de pontosan ezt akarják a támadók is. Pont ezt akarják elérni, hogy az élet folyik tovább, az életnek mennie kell tovább, elnök úr. Akkor is azt javaslom, hogy függesszük fel az ülést, hogy elemezzük, hogy a parlament, tehát fel kell mennem a parlament elnökével a kvesztorokkal a kapcsolatot, biztonsági ügyek is, kérdések is felmerülnek. Természetesen majd beszámolok arról, hogy ugyan, csak 10 percre függesszük fel az ülést, és aztán eldöntjük együtt, hogy hogyan tovább. Köszönöm. Wow. dear colleagues, I... Kedves kollégák, konzultáltunk a parlament érintett testületeivel. Folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. A parlament épülete biztonságos. A javaslat az volt, hogy várjunk a közleményükre, fogunk tájékoztatást kapni. Pszichológiai szempontból lehet, hogy egy kicsit nehéz most folytatni a munkát, de azt a kérést kaptuk, hogy folytassuk a munkánkat, és közben várjuk a tájékoztatást a parlament érintett szerveitől, és majd ennek megfelelően fogunk cselekedni. Tehát visszaadom akkor a szót Daniel Nui-nak parancsoljon. Uh, finishing with the... Elnök úr, hol is tartottam? A Bázeli Bizottság munkájáról beszéltem. Az államadóság kitettség prudenciális uh, kezelésénél tartottam. 2015-ben végzett munkánkról még egy pár szót, hogyha megengednek. Említettem ugye az egységes bankszanálási mechanizmussal folytatott együttműködést. A kilenc bank eh, átvilágításáról is beszéltem, illetve a helyszíni eh, ellenőrzések első ciklusáról 240 ilyen helyszíni ellenőrzést végeztünk 2015-ben. Hmm. Ezek helyszíni ellenőrzések esetében a nemzeti felügyeleti szervezetek 95%-át adták az emberi erőforrásoknak, az LKB maradok 5 Ez a, alapvetően a módszertan egységes alkalmazását szolgálta. A szabályozás szabályozási értelemben előírt tőkekövetelmények kiszámítására egy belső modellt használunk. Célzottan kívánjuk ezt felvizsgálni annak érdekében, hogy ezen modellek alkalmazása tényleg szabványszerűen alakuljon. Zárásképpen arról beszélünk, hogy 2016-ban mik a felügyeleti prioritásaink. Alapvetően a kockázatok alapján határoztuk meg ezeket a prioritásokat ezen legfontosabb kockázatokat a nemzeti felügyeleti szervekkel együtt határoztuk meg, az LKB mikroprudenciális és makroprudenciális elemzései alapján, illetve a különböző külső szakértői szervek beszámolói alapján. Mik tehát ezek a legfontosabb kockázatok? Az üzleti modell és a nyereségesség talán ezek a legfontosabb kockázati szempontok, Például ugye tagámról tagámra változik ezeknek a sorrendje, a nem teljesítő hitelek kockázata, a kormányzási kockázat, az államadóság kockázat, a geopolitikás kockázat, illetve a feltörekvő gazdaságoknak való hitettség kockázat, kockázat, a számítástechnika, a kiberbűnözés, illetve a tőkekövételményeknek való elégettétellel kapcsolatos kockázatok. Ezeket folyamatosan figyelmel követjük, ennek érdekében 2016-os felügyeletünkre vonatkozóan 5 ilyen magas szintű körítást állapítottunk meg. Az első az üzleti modell és nyereségességi kockázat, a másik a nem teljesítő hitelek kockázata, a tőke megfelelés a 3-as, a kormányzás és adatminőség a 4-es, illetve a likviditás az 5-ös. Minden egyes prioritás vonatkozóan megfelelő felügyeleti kezdeményezéseket teszünk. Egyes esetekben több mint egy évig tart majd ez, így tehát eh, akár 2017-re is áthúzódhat. Let me now conclude. The SSM is not only about setting, a eh, robust, setting up a robust supervisor in order to make... Tényleg zárásképpen az egységes felügyeleti mechanizmus nem csak arról szól, hogy a biztonságosabbá váljanak a bankok, hanem az egységes belső piac integritását próbáljuk garantálni, hiszen az innováció, beruházás és növekedés a banki részvétel nélkül elképzelhetetlen hogyha a szabályok eltérnek, akkor hiába egységes a bankfelügyelet. Éppen ezért próbálunk a nemzeti választás és melegesi lehetőségek ügyében egy kicsit rendet teremteni. Meg van kötve a kezünk az ügyben, hogy mit tehetünk a prudenciális szabályok harmonizálása terén az egységes felügyeleti mechanizmusok belül. Az LKB-t e különböző jogszabályok kötik, például a nem harmonizált követelmény irányelv tekintetében, itt nagyon sok vonatkozó jogszabályjal kell számolnunk. E, itt a harmonizáció terén meg van kötve a kezünk, úgy érzem, hogy e, jogalkotási intervencióra van szükség, ez oltatja meg a problémát. Éppen ezért a bankunióról szóló éves jelentésükben, amikor utaltak erre a jogi harmonizációra, ezt mi nagyon üdvözölni tudtuk csak, reméljük, hogy ez meg is történik 2016-ban. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen. És szeretném először is megköszönni a munkáját, és ahogy a jelentésben mondjuk, a nyílt és át, látható párbeszédet támogatjuk az Európai Parlamenttel. Tehát nagyon örülünk, hogy ez a párbeszéd létrejött. Kezdjük a kérdésekkel a képviselők részéről. Én kérdezem, hogy a néppárt ti kollégák közül van-e valaki, aki kérdést kíván feltenni, ha nem, akkor a többi frakció következik, és majd a végén kapnak a néppártiak szót. Pablo, nem, Brian. Tess, ö, köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm Noé asszonynak ezen a nehéz napon az előadását. Egy korábbi alkalommal, amikor ellátogatott a szakbizottságunkba, arról kérdeztem önt, hogy az Ír Központi Bank a jelzálók hitelezésen szigorúbb makroprudenciális szabályokat akar, illetve vezetett be. Ugye a ingatlanárak emelkedtek akkoriban, és nagyon nehéz helyzetben volt a piac, azóta elkezdtek csökkenni bizonyos régiókban. A kérdésem az az, hogy a központi bank rendelkezhet rugalmassággal ilyen intézkedéseket. Tehát például, hogyha az ingatlanárak egy bizonyos szintet meghaladnak, akkor kaphat-e a központi bank szabadságot a lépésre? Tehát a nemzeti központi banki intézkedések lehetnek-e ellenciklikusak, ami más területeken megtapasztalható. És még azt is szeretném tudni, hogy ön szerint a az ingatlan kínálatot nem lehetne-e a makroprudenciális politika egyik indikátoraként felhasználni, mert például, hogyha túlságosan bő a kínálat, akkor lehetne szorítani a, hitelkínálaton, hogyha pedig kevés, akkor lehetne bővíteni a hitelkínálaton. Tehát lehetne rugalmasan reagálni, mi erről a véleménye. És még egy kérdésem lenne, az önvéleménye szempontjából mik annak a veszélyei, illetve kockázatai, hogyha a Brexit bekövetkezik? Ugye már van mindenféle spekuláció arról, hogy a londoni Cityből, a pénzügyi központból bizonyos cégek fontolgatják a székhelyük áthelyezését máshová az Európai Unión belőre. És például mi történik akkor, hogyha fizetésképtelenség merül fel, vagy egyebek, kinek a nyakába varják ezt, ha mondhatom így, ki lenne ezért a felelőt, és akkor felelős, és hogy érinti ez az állampolgárokat, mi történik az SSM-mel, a egységes felügyeleti mechanizmus készítette már erről valami fajta felmérést, hogy milyen hatásai lennének a Brexitnek. Regarding uh, the measures taken by the ami hangzik a válasz, az Írközponti Bank makroprudenciális intézkedéseit illeti, ahogy a korábbi alkalommal is elmondtam önnek, nagyon, ezek nagyon hasznosak voltak. A hasznosak lehetnek az ilyen intézkedések, például a jelzálog válság esetén, tehát az ilyen makroprudenciális intézkedéseket ilyenkor lehet alkalmazni, és ez természetesen a nemzeti felügyeleti szerv döntésébe és hatáskörébe tartozik, amelyet mi tiszteletben tartunk. Az Európai Központi Bank meg tudja támogatni ezeket az intézkedéseket, hogyha erre szükség van, vagy hogyha nem történik semmi, akkor lehet még akár a kezdeményezést is magunkra vállalni, de a nemzeti felügyeletek, illetve a központi bank kommunikál egymással. Szerintem ez nagyon bölcs dolog, ez a kommunikáció, mert nyilván 19 különböző módon zajlik a jelzálog kezelése, az európai állampolgárok igényeire 19 különböző módon reagálnak a 19 országban, és egyébként nekem is ez volt a kérésem, amikor ezt a feladatot megkaptuk. Tehát azt szerettem volna, hogy mind a 19 országról kapjak jellemzőket, kapjak tájékoztatást, és egyébként fogunk is majd, megjelentetünk majd egy ilyen kiadványt hamarosan, még az is lehet, hogy ez ezzel a, ezen a héten elérhetővé válik, valószínűleg még a hét vége előtt elérhetővé válik majd ez a kiadvány, amiből a 19 különböző országra vonatkozó jellegzetességeket meg lehet tudni. És hát van-e szükség ilyen makroprudenciális politikára? Igen, azért, mert ugye nem mindegy, hogy túlkínálat van, vagy alulkínálat, és ezek olyan helyzetek, amelyek az árak szintjét befolyásolják, az egész piacra hatást gyakorolnak, tehát ezeket nyilván figyelembe vesszük. Azt nem tudom most megmondani, hogy a monetáris politikának ezekhez igazodnia kellene vagy sem, mert én monetáris politikáról semmit sem tudok, soha nem voltam egész életemben a monetáris politikáért felelős, hanem nagyon ö, szigorúan ugye szétválasztjuk az LKB-n belül is a monetáris politikát és a felügyeleti politikát, tehát nem tudok a monetáris oldalról nyilatkozni. Ami a Brexitet illeti, nem szeretném így előre megjósolni ennek a népszavazásnak a végeredményét, és azt, hogy vajon az Egyesült Királyság távozik-e az Európai Unióból vagy sem, de hát nyilván az önkérdése más, hogy azzal foglalkozik, hogy mi történik azokkal a bankokkal, amelyek az érintett területen találhatók, átjönnek-e ide vagy sem. Hát politikai szempontból nem kívánom kommentálni a helyzetet, az európai szabályozás azonban bizonyos szempontból már megoldást is kínál. Vannak jelentős intézmények, amelyek ennek a működtetéséhez nyilván több erőforrás, ezt a felügyeletéhez több erőforrás kell majd az LKB-n belül. És így természetesen több munkahely is lesz a kontinentális Európában, de hát még egyszer szeretném mondani, hogy ilyen feltételezéseket nem igazán szeretnék kommentálni. Köszönöm szépen, Eliza Ferreira. Ehm, muito obrigada, de facto. Eh, Köszönöm. Nos, a mai körülmények talán nem tették lehetővé, hogy kellő figyelemmel kövessem az elnök asszony beszámolóját, hiszen azt próbáltam megtudni, hogy mi is történik valójában itt Brüsszelben, de szeretnék visszatérni a kezdeti beszámolójára egy pillanat erejéig, hogy azon elemekről beszéljünk, melyek szerint az Európai Banki kultúra korábbi fázisáról áttérjünk az új szakaszra, mindezen elfogadott és alkalmazott jogszabályok következtében, ugye köszönhetően a parlament és az új szervezetek együttműködésének, utalnék itt a bankfelügyeleti hatóságra is. Nos, tehát azt szeretném megtudni, hogy ezen új elemek következtében mennyire nehéz ez az átmenet, és vannak egyensúlytalanságok az alkalmazkodási képességet illetően már, ami ezt az új helyzetet illeti. És figyelembe veszik-e mindezt az egységes felügyelet keretei között? Ugye a különböző gyengességeket, a stagnálást a gazdaságban, amely már elég hosszú ideje tart. Ugye mindez kiad a bankok jövedelmezőségére is, és ehhez kapcsolódik még a hitelekkel kapcsolatosan felmerült nehézségek és a tőkekövetelmények átláthatósága. Most itt láthatjuk a bankunió felé való átmenet első lépéseit, és úgy tűnik, hogy aggodalmak alakulnak ki, instabilitás a piacon, aggodalmak a jövőt illetően, és ez nem a bankunióra vonatkozik, hanem a bankunió felé való átmenetet érinti. Érdekelne tehát, hogy ön hogyan látja ezen intézkedéseket, mennyire vannak tudatában az átmenet nehézségeinek önöknél a bankfelügyeleti hatóságnak. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Egyetértek önnel abban, hogy most még a nehéz átmeneti időszakot éljük. Egyébként ez magyarázza azt a kavarodást is, felfordulást, ami az év elején a piacokon volt tapasztalható, mert ugye még a régi, a mentőcsomagok korszaka, aztán a bailout a korszaka létezett egyszer, a befektetők nem értették pontosan, hogy mi lesz mindennek a következménye az ő tevékenységükre nézve. Mi teljesen tisztában vagyunk ezzel a helyzettel és ennek a sajátosságaival. Azt is tudjuk, hogy rugalmasságra van szükség az alkalmazkodáshoz. Természetesen időre is szükség van ahhoz, hogy mindenki alkalmazkodni tudjon az új előírásokhoz. Például a, olyan kitettségeket, ahol nem történik meg a visszafizetés, említette ön, hát természetesen igaz, hogy ezekkel a problémákkal is foglalkozni kell, de ugye pontosan az átfogó értékelésnek hála tudtuk ezeket egyáltalán beazonosítani. És annak hála, hogy az EBA egy egységes meghatározást, definíciót fogadott el. És az azt jelenti, hogy észszerű, hogy egy, gyakorlatilag egy bizonyos észszerű szinten mondhatom, hogy meg tudjuk határozni, hogy melyek ezek a nem teljesítő hitelek vagy kitettségek, és akkor ennek megfelelően reagálunk. Ami tulajdonképpen jó, és hát természetesen figyelembe vesszük azt, hogy milyen nehézségek merülnek fel a mostani helyzetben. Ettől függetlenül azt kell mondjam, hogy ez elérhető, tehát ennek a munkának, illetve a nemzeti felügyeletek, erőfeszítéseinek hála sikerül majd az egyensúlyt megteremteni. A nemzeti felügyeletek ismerik jól a nemzeti bankrendszereket, nagy tapasztalatuk és tudásuk van, és az SSM kereteken belül a központi döntés hozatali folyamat segítségével tudjuk javítani a helyzetet. Hát ha a döntéseket meg kell hozni, akkor ezeket megtesszük. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Közben azt hiszem az első tájékoztatást a biztonsági főigazgatóságtól mindenki megkapta, remélem. Ebben a tájékoztatásban szerepel, hogy az épület biztonsági szintjét, a riasztási szintet most már narancsárgára emelték, és arra kérnek bennünket, hogy járjunk el körültekintéssel. Bent Luke következik németül. Meine Frage bezieht sich auf äh, die notleidenden äh, Kredite. Also a kérdésem a nem non-performing loans-ra vonatkozik, illetve a hitelezőkre. Ön utalt arra, hogy különböző okai vannak mindennek, többek között az általános gazdasági fejlemények és a struktúrális okok is a bankruptcy loans és a csődre vonatkozó jogszabályok és más struktúrálás intézkedésekre utalt ön. Érdekelne a következő. Egyrésztről szeretném tudni, hogy milyen mértékben fog megtörténni ön szerint, hogy ezek a bizonyos problematikus hitelek az euróövezeten belül az általános gazdasági fejleményekhez kerülnek kapcsolásra főként. A problematikus hitelek különböző alakulása az EU-n belül, ugye összehasonlítva az USA beli fejleményekhez, illetve a non-performing loans kapcsolatosan 2010-ig hasonlóképpen fejlődött a helyzet, ezt követően azonban nagyon eltérő fejlemények következtek be. Az USA-ban ezek a problematikus hitelek csökkentek, ugyanakkor Európában növekedett a mértékük, a kérdésem pedig az, hogy ön szerint lényegében a különböző makroökonomiai fejlemények, ugye az USA jobban el, mint az euróövezet, mindez erre vezethető vissza, vagy ön szerint a különböző makroökonomiai helyzet nem volt annyira erős, hogy ezen különböző fejleményeket meg lehetne magyarázni ezen non-performing loansokkal kapcsolatosan. A második kérdésem pedig az, hogy ön ugye említette a bankruptcy loss mint strukturális magyarázat ezen helyzetre, és nem egészen világos, hogy ön mit is értett ez alatt. A hitelek továbbra is problematikusak maradnak a bankok mérlegében, amíg a bankok nem írták le ezeket, tehát jogi értelemben, amíg a bankok nem mondtak le az, a hozzájuk kapcsolódó követelésekről. Ugyanis a bankoknak is el kell fogadni a gazdasági valóságot a leírások révén. Lehetnek még ugyan jogi igények továbbra is. Itt egy megfelelő leírási politikára lenne szükség ezen problematikus hiteleknél a bankok mérlegén belül. Ezt a más bankruptcy lonszakkal kapcsolatosan szintén lehetséges lenne ez a megoldás. A bankhatóság feladatának tekinti el a megerősít leírást ezen problematikus hitelek esetében. És mit nyernénk, hogyha ezen hiteleket így módon leírnák a bankok? Hiszen akkor a pénz egész egyszerűen eltűnne. Uh, well, uh, NPLs uh... a különböző karat, különböző jellegzetes, jellegzetességei vannak az ilyenfajta hiteleknek attól függően, hogy ki, ki kapja ezeket, nagyvállalat, kis vagy középvállalkozás, magánszemély, és hogy mi a környezet. Tehát nem lehet csak a gazdasági körülmények számlájára írni ezt a jelenséget, más tényezők is befolyásolják a végeredmény. Persze a gazdasági helyzetből indulunk ki, de a gazdasági helyzeten kívül, a gazdaság állapotán kívül más tényezőket is figyelembe kell venni, és azért mondom azt, hogy az összes rendelkezésre álló megoldást alkalmaznunk kell. Ez néha azt jelenti, hogy bizonyos garanciakereteket kell alkalmazni, amire Olaszországban volt példa, de említhetnék még más példákat is mint például az eszközök értékesítése szakosodott befektetők részére, akik képesek is, és szándékukban is áll ezekkel az eszközökkel foglalkozni. Tehát a bankok könyvelését át kell nézni, és a könyveit a banki könyvekben szét kell választani, hogy melyek azok a hitelek, amelyek nem teljesítőek, de még jó állapotba hozhatók, és melyek azok, amelyeket le kell írni, mert soha nem fognak teljesíteni, és hát gyakorlatilag a, a veszteséget leírják veszteségnek, és kész a csődre vonatkozó szabályokra, szabályokat kell alkalmazni, de egyébként a a bankok, a bankok feladata az, hogy meghatározzák, hogy milyen biztosítékokra van szükségük, és hogy milyen kockázatokat vállalnak. A személyzet, tehát a banki dolgozók a szaktudásuk alapján fogják eldönteni azt, hogy az ilyen nem teljesítő kitettségek esetén, hitelek esetén milyen lépéseket tesznek, és ők döntik el, hogy milyen mennyiségű és milyen mennyiségű, milyen mennyiségű és milyen minőségű forrást használnak fel. Én mondjuk egy kicsit szkeptikus vagyok ezen a téren, mert nem biztos, hogy ugyanazzal az eszközzel az összes különböző helyzetet a különböző tagállamokban kezelni lehet. Tehát ez a mindenkire ugyanazt a sapkát hozzuk rá, megoldás, ez nem biztos, hogy működik. Inkább egy olyan fajta kultúrára lenne szükség, ahol a társadalomban ez a szokás elterjedt, hogy valaki, ha fölvesz egy hitelt, azt visszafizeti, ahogy a vásárolt áruk ellenértékét is megfizeti, ugye. A, tulajdonképpen ez az egésznek a célja, hogy majd vissza tudja adni valaki az általa felvett hitet. Természetesen minden információt begyűjtünk, és mindent megteszünk, amit csak lehet. Az IMF-fel együttműködünk ebben a témában, és a, igyekszünk a felügyeleti jó gyakorlatokat közzétenni. Mind a 19 országból begyűjtjük ezeket, amelyekre a felügyeleti hatáskörünk kiterjed. Köszönöm szépen, Szilvi. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy folytatjuk az ülést. Igen, lehetett volna értem egy felfüggesztésnek, de azt hiszem, hogy egy olyan időszakban vagyunk, amikor mindenféleképpen szembe kell szegülnünk ezen személyekkel, akik továbbra is támadnak minket, és köszönöm Daniel Női, hogy itt vagy velünk a körünkben. Két kérdést szeretnék feltenni. Az első a felülvizsgálat perspektívájára vonatkozik a felül, ügy, felügyeleti hatóságok körében. Hogyan lehetne ezt javítani a kapcsolatot például az eba vel de aztán vannak még biztosítási bankok, EU, Európa és a beruházási bankok nagy útmutatások bizonyosan származhatnak ebből a körből. Nagyon sokat hallottam az elmúlt időszakban a brit tárgyalások keretében arról, hogy ez az egész euróvezetben problémákat vethet fel. Ugye itt kisebbségi pozíciókról van szó, nagyon sok technikai téma esetében az euróövezet hozzájárulhat az álláspontok egységesítéséhez, és aztán egyesek kívül maradnak az euróvezeten kívül, és ők károsítják a piac minőségét, valamint a szabályaink egységességét a bank ügyterületén, ami a lehető legkevésbé széttöredezett kell, hogy legyen szerintem. Köszönöm autorisé à, à répondre en anglais. Angolul fogok válaszolni, hogy minél több személy megérts. Uh, respond in English. Uh, regarding uh, the revision of the, the, the SSM. Az SSM felügyelet felülvizsgálatát illetően, nos valóban az EBA és EOPA említésre került, a lehető legjobb kapcsolatokat ápoljuk ezekkel. Ugye, igazi régi butordarab vagyok már ezeken a helyeken, vagy azt franciául mondjuk. Ismernek, mint a rossz pénzt. Nem, de hát komolyra fordítva a szót, semmiféle összeférhetetlenség nincs ez ügyben. EBA-nak és az EOPA-nak az elnöke például nem bír e, nem bír szavazati joggal. Egyébként mondja az elnök, az EBA elnöke, a bankatóság elnöke éppen itt van. Hello, Andrea. A zebában nekünk sincs szavazati jogunk, mi csak megfigyelőként e, vagyunk e, jelen. Még akkor is persze vélemény nyilváníthatunk, hogyha ez nem társul szavazati jog, azért ez is több a semminél. Ami igazából bonyolítja a munkánkat, az az, hogy nincsen meghatalmazás az SSM rendeletben, tehát mindent a felügyeleti tanács szintjén kell meghoznunk, minden döntést, milyen apró döntést, nem lehet delegálni a munkák egy jelentős részét, ami nem felügyeleti jellegű. Vannak olyan zónák, ahol nem egyértelmű például az, hogy kinek, pontosan kinek mi a munkája, a felelőssége, a hatásköre, a dolga, tennivalója, kötelessége. A bizonyos jogszabály darabkák például a Bázel 3 átültetésére szolgáló jogszabály, itt van például a fogyasztavédelem, a pénzmosás, ez nem tartozik a hatáskörhöz, de a kettő között van egy nagy szürke terület, ahol a tagállami felügyeleti szervekkel, az EKB-val, az SSM-mel egyeztetnünk kell, hogy pontosan ki mit kell, hogy tegyen, kinek mi a feladata. more work than doing it ourselves, uh, to do it through instruction. A Ugye több megoldás is van, vagy közvetlenül, vagy egymást utasítva. A, a, a világosabb tétele a szabályoknak, a harmonizáció. Ez egy olyan csodálatos elképzelés, ami tényleg mindenkinek az életét könnyebbé tenné, és egyszerűen hatékonyabbá varázsolná munkánkat. Az egységes belső piac számára az eurózóna problémát jelent? Lehet, hogy elfogult, de azt gondolom, hogy nem A harmonizáció, amelyet folytatunk már a például a nemzeti választási meregesű lehetőségek tekintetében van 12 ország, amely különböző módon dolgozik, de mégis most már valamennyire hasonlóan. Azt hiszem, hogy az euróövezet, főként mikor stabil és működik, az az egységes belső piac szempontjából kifejezetten előny. De lehet, hogy elfogott vagyok, mondom még egyszer. Szerintem az euróövezet az egy csodálatos dolog. Ebben hiszek, azt se tudom, hogy milyen az, amikor olasz nincs az euróövezetben, én ezt nem tapasztaltam meg, úgyhogy nem tudom, milyen az, akik eurózónán kívüli országban élnek. Fabio De Mánzi következik. Yeah, thank you. If uh, Ms. Nui allows, I would also like to speak in... Én is németül szeretnék beszélni. Auch von meiner Seite. Részemről is együttérzésemet kell nyilvánítanom a brüsszeli események érintettjeinek, és semmiképpen nem akarom azt a benyomást kell tenni, hogy érzéketlenek vagyunk, és ezért dolgozunk tovább, hanem természetesen azért dolgozunk tovább, mert ezt kell tennünk. Uh, lenne itt egy kérdésem, ami a e, Nordbankra vonatkozik. Volt itt egy egyetértés az EU bizottsággal, Hamburg és Schleswig-Holstein tartományokkal, mely szerint a hezhezik a 8,2 milliárd e, e, eurós nagyságú hiteleitől meg kell, hogy váljon. Itt 2, 5, illetve 3,2 milliárdot fognak átvenni a tartományok majd ebből a hitelállományból, és próbálják értékesíteni a piacon. Az én információm szerint a tartományok szerint itt 40%-kal csökken a vétele, tehát itt van ez a 10 milliárd eurós garancia, amely 6 milliárdra van kiterhelve, és hogyha megnézzük a tartományok intézkedéseit, és ezt is szemításba vesszük, valamint a portfólió és az értékpapír állomány helyzetét. Ugye itt ez nagyon alacsony árakra számíthat a piacon, akkor elképzelhető, hogy a garanciát le kell hívni, és ez nem is lesz elégséges. Osztja ön ezt a véleményt, és mi az ön véleménye a további üzleti kilátásairól ennek a banknak, a Hassan Nordbanknak, mert ami a fenntarthatóságot illeti, hogyha ne talán szanálják ezt a bankot. És aztán az is a kérdés, hogy ön szerint a stressztesztek során túl kedvezőek voltak esetleg az eredmények, hogyan lehetne ezt korrigálni, és a Coca boncok esetében mindenki látta a németországi, olaszországi fejleményeket, az életbiztosításokat kötők szemetek kárthez által. A bankfelügyet meg tudja akadályozni, hogy a nyugdíjasoknak ilyenfajta termékeket kínáljanak, és a bankstruktúra reform keretében milyen intézkedéseket irányozna ön elő, ugyanis a beruházási bankoknak kellene ezeket a biztosítékokat felvenni a könyveikbe és viselni ezeket a vesztességeket. A parlamentben esetleg a bankstruktúra reform mellett el kell -e köteleznünk magunkat, hogy megoldjuk ezt a problémát. A, ba- a német bank esetében, a Deutsche Bank esetében ez továbbra is fennáll. Kettő perc Ennél többet nem adhatok a kérdésemet, egyébként nem lesz idő a válaszra. Köszönöm szépen, ha jól értettem a kérdésének a az első felében arra utalt, arra a német bankra utalt, amely az Európai Bizottsággal tárgyal most, és egy garanciára vonatkozó tervről cserélnek eszmét, a állami támogatás keretein belül kapott volna ilyet, tehát nem szeretnék egyéni intézményeket hosszasan kommentálni. Amikor tegnap Frankfurtból elindultam, az eszmecsere még mindig zajlott, úgyhogy nem rendelkezem pontos információkkal a tekintetben, hogy mi lett ennek az eszmecserének a végeredménye a bankkal kapcsolatban. Abban biztos vagyok, hogy a bank a piac felé tájékoztatást fog nyújtani. Ez már egyébként meg is kezdődött. Amikor becsuktam a Blackberry-met, hogy Brüsszelbe repüljek, ez már megkezdődött. Ami pedig a stresszteszteket illeti, ugye a konkrétan azt a stressztesztet, ami az átfogó értékelésnek a része, hogyha ön erre gondolt a kérdésében, akkor Szerintem a lehetőségekhez képest a legjobb munkát végeztük el az összes bank esetében, amelyekkel kapcsolatban ez a teszt lezajlott. Nem tártunk fel semmifajta hiányosságot eddig még az értékelési mechanizmusban. Tehát, és még a feltörekvő gazdaságok helyzetében sem? Kap egy pótkérdést az előadóasszony, azért, mert itt komoly változások történtek. Válasz, ó, ezt a részletet nem értettem. A különböző forgatókönyveket figyelembe vesszük, az EBA tagjai szavaznak a különböző negatív lehető, lehetséges forgatókönyvekről, leginkább az Európai Rendszerkockázati Testület bizottságán keresztül történik el, az ESRB nagyon sok inputot, úgymond nagyon sok információt összefog, jönnek ezek a bizottságtól, az LKB-től és innen, de mi magunk a gazdasági helyzettel foglalkozunk. Egyébként szerintem ez így nagyon jó, mert nem vagyunk előítéletesek, tehát mi teljesen pártatlanok vagyunk, vagyunk és azt végezzük el, ami a mi feladatunk ebben a láncban. Uh, a kokó típusú eszközökkel kapcsolatban, a, hogyha jól értettem a kérdését, akkor igaza van, ez a fogyasztóvédelmi kérdéseket érinti. Én régen egyébként a fogyasztóvédelemmel foglalkoztam, most már nem, de hát az igaz, hogy az ilyenfajta eszközöket teljesen átlátható módon szabad csak értékesíteni a befektetők részére, tehát hogy ők pontosan tudják, hogy mivel jár egy ilyenfajta eszköz megvásárlásra. Aztán Európában a bankok a gazdaság finanszírozásában nagyon komoly szerepet játszanak, 70% az ő részesedésük, és 30%-át nyújtja a finanszírozásnak a piac. Az Amerikai Egyesült Államokban egyébként ez fordítva van. Tehát Európában nagyon fontos piaci árjelzési szerepet kell játszani a bankoknak. És ezért van meg ez a lehetőségük, hát valószínűleg ez a funkció ezért meg fog maradni a lakossági kereskedelmi bankoknál, és nem pedig a hitelezési részbe kerül, már amennyiben van elkülönítés a tevékenységek között. A német és a francia jogszabályozásban ezt valósították meg, azt hiszem, hogy ez a legtöbb, amit tehetünk. Az idei év elején láttuk a piacokat, tehát nem piacjárjelző tevékenységek nélkül működtek, hanem ezek ugye már megvoltak, de a különböző ágak, ahogy mondtam, szétválasztása még nem történt meg teljesen. Mi a különbség a mostani kavarodás és a korábbi évek felfordulása között? Az idei kavarodás részben az okozta, hogy kevés, kevesebb piaci árjelző volt jelen a piacokon, és hát ennek volt brutális hatása. Köszönöm, mondja az elnök említett emlékeztettek engem a 11-es bekezdésre, ugye itt szerepel a levont tanulságok tárgyalása, tehát itt elemezzük azt, hogy milyen tanulságokat lehet levonni a helyzetekből, a különböző helyzetekből, hogy mi van, hogyha egy intézményt megfelelőnek minősítenek, és aztán pedig bajba kerül, és mi történik a kapitalizációval, illetve azzal az esettel, Hogyha a harmadik országban van kitettség, ugye erre Fábio Demázi emlékeztetett bennünket, de ezt csak azért mondom, hogy tudjuk, tisztában vagyunk az önök döntéshozatalban vállalt szerepével és funkciójával. Akkor a következő kérdés következik. Uh, confusing and uh, makes me really, <laughs> keep puts me quite into... Nos, Nehéz a szavakat találni, amikor ilyen dolgok történnek kint a való világon, de hát akkor mégiscsak térjünk vissza az előttünk fekvő témára. Azzal kapcsolatban, hogy Fábio mondott, az SSM-nek nincsen fogyasztóvédelmi mandátuma, de hát a befektető és fogyasztóvédelem hiánya a pénzügyi stabilitásra és a prudenciális helyzetre is kihatással lehet, ezért tehát mégiscsak érdemes ezen újra elgondolkodni. Az éves jelentésben olvastam, amelyhez egyébként szeretnék külön gratulálni. A 32. oldalon azt írják, hogy 30 bázisponttal növelték a kettes pilléren belüli tőkekövetelményeket 2015 és 16 között. Felmerül bennem a kérdés, hogy ez nem pro pro-ciklikus az eurózóna jelenlegi helyzetében? Tehát hogyan kívánják figyelembe venni azt, hogy a makrogazdasági helyzetben a tagállamok között óriási különbségek vannak. Németországot illetően rámutatnék, hogy a Szövetségi Bank, a Bundesbank a pénzügyi stabilitás jelentésében hangsúlyozta, hogy a háztartási, a fogyasztói hitelek 30 százaléka a mögöttes ingatlan vagy tulajdon értékének, ingatlan értékének több mint 100%-át képviseli, tehát ez igencsak szokatlan. Azt is olvashatjuk, hogy a kettes pilléren belüli követelmények tekintetében egy megosztottságot alkalmaznak. Pontosan hogyan? A kettes pillér melyik részét tartják kötelező érvényűnek az MDA trigger pointok tekintetében, és mely részét nem tartják kötelező érvényének, melyik, és, és hogyan kellene, miért kellene, és hogyan megosztani a kettes pillér követelményeit kötelező és nem kötelező érvényűre, hogyan járnak le ez ügyben? Köszönöm, kiváló kérdések ezek a kettes pilléren belüli tőke követelmények kapcsán, és az esetleges prociklikussággal kapcsolatban. Nos, lássuk akkor egyesével a kettes pilléren belüli tőkekövetelményeket átlagban 30 bázisponttal növeltük az előző év során. Hozzáfűzném, hogy a bankárok többsége, meggyőző többsége a kettes pilléren belüli tőkekövetelmények növelését mint egy előre látták, további törke követelményekre igazából nem volt szükség, mert számoltak ezzel. Volt több olyan ország is, ahol Voltak tehát egyes olyan jó tőkésítés által jellemzett tagállamok, ahol túlságosan sok időt töltöttek azzal, hogy azzal foglalkoztanak, hogy 8,5 vagy 9,5 százalék legyen, miközben a, a, a bankok többsége bőven 10 százalék fölött volt. Mit akarok ezzel mondani? Alapvetően olyan bankok esetében volt szükség a 30 bázis pontos emelésre, Most 8 és fél, 9 és fél, ezzel foglalkozni, miközben úgyis 10 körül van, hát egy technikai korrekció volt, aminek zéró következménye volt. Nagyon kevés bank, kevesebb mint 10 bank nem tudta teljesíteni a tőke követelményeket, az a, dö a döntéseket meghoztuk ez ügyben, de megtaláltuk a módját, hogy a hiányosságokat tőkekövetelmények tekintetében pótoljuk. Éppen ezért nem hiszem, hogy ez egy prociklikus kérdéseket vagy következményeket vetne fel. my note regarding what euh, Buba has done. Oh yes, the, the level. Igen, igen, igen, most már látom, nem alig bírom kiolvasni a jegyzeteimet. az ingatlan hitelek, a jelzáló kölcsönök kérdését, illetően igen, itt furcsák a fejlemények. Ezzel kapcsolatban milyen makroprudenciális intézkedéseket tehetnénk? A jelzálók kölcsönözés, jelzálók hitelezés, bocsánat, pontosabban általában a, a hitelek kérdése felmerül. Csak azért, mert európai szinten nem hoztunk ilyen intézkedést, eh, az nem jelenti azt, hogy eh, tagállami szinten ne történne semmi. Elsősorban a makroprudenciális felügyelet a tagállami szervek kezében van, és mi figyeljük, figyelemmel követjük a helyzet alakulását minden tagállamban, beleértve természetesen Németországot is. Annyit hadd mondjak el, hogy a kontraciklikus pufferek a... Uh, amelyeket a nemzeti felügyeleti szervek vezettek be egyelőre a 0%-on állnak, pont azért, mert olyan a helyzet, amilyen. A lobby a levelekkel kapcsolatban nagyon sok ilyet kapunk, melyikre gondol? <laughs> Hát hozzák nyilvánosságra, szívesen érdeklődéssel olvasnánk ezeket we will receive even more. Akkor lehet, hogy még többet kapnánk, hogyha azt gondolnánk, hogy ez vezet is valahova. A legtöbb ilyen levelet egyébként maguk a szerzők úgyis nyilvánosságra hoznak. A strep kettes pillérével kapcsolatban pontosan azért, hogy ne legyünk procikikusak, 25 bázisponttal csökkentettük az SSM övezet belüli bankokra vonatkozó ö, eredményeket. Pont azért, mert úgy éreztük, hogy a 30 bázisponttal pontosan egy kiegyensúlyozott javaslatot teszünk. Ez egy korai figyelmeztetési arány a mi nyelvezetünk szerint, mi ennek neveztük el. Az Európai Bizottság vonatkozó munkadokumentumában egyébként olvashatnak erről bővebben, hogyha a bankok a kettes pillér szerinti követelményekhez közel kerülnek, és, és a 25 bázispontos eh, sávhoz közel kerülnek, ez a korai figyelmeztetési arány, hogy ezt a jól csengő nevet, elnevezést használjam ismét, akkor megszólalhat a, a, vészcsengő, hogy vigyázat, vigyázat, közelebbnek a, ez a sávhoz, állítsák helyre a helyzetet, javítsák ki a tőkekövetelmény helyzetet. Euh, it seems that the úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság ezen javaslatát még alapvető, alaposan nem sikerült elemezni, de hát szerintem ebbe az irányba mutat, de hát semmiféle lobbista levéről nem beszélnék ez ügyben. szerettük volna ezt a 30 bázispontos növekményt. Úgy éreztük, hogy ez, ez a megfelelő. As you know, I, I consider Köszönöm szépen. A bizottság pontosítása hasznos és üdvözlendő. És javasoltuk, Márko Valli. Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakozom a részvétnyilvánításokhoz az áldozatok családja irányában, ahogyan kollégáim is. Ne hagyjuk magunkat terrorizálni ezen események által. Egyetértek tehát a szakbizottság azon álláspontjával, hogy folytassuk a munkánkat. Három kérdésem van eh, Daniel eh, Nui asszony felé. Láthattuk a válság elején, hogy az európai intézmények, amikor értékelték a bankkockázatokat, akkor a hitelkockázatra, és nem pedig a pénzügyi kockázatra fókuszáltak, és ez bizonyos rendszereket stabilizált, ahol inkább a reálgazdaságra fókuszáltak, mint például az olasz bankrendszer, és nem a bankrendszer kockázatra összpontosítottak, amely sokkal kockázatosabb például Észak-Európában, Németországban, Franciaországban, ahol másféle bankok vannak, sokkal nagyobb szintű pénzügyi kockázattal. A Banking Union a kapcsolatos jelentés, amelyet megszavaztunk a parlamentben, ott is szerepel az asset level értékelése az Eh, SSM által eh, végzett értékelések keretében, hogy inkább a hitelkockázatra összpontosítsunk, ugyanis az eddigiek szerint esetleg az olyan bankintézményeket is sújtjuk, amelyek nem eh, védkesek a válságban. Tehát van-e valamiféle szándék önöknél azt illetően, hogy a pénzügyi kockázat problémáját megoldják, vagy csak a hitelt tesszük vétkessé, és nem figyelünk a valós problémára, a rendszer szintű problémára a bankoknál, azaz az eszet, a harmadik szintű eszet problémájára. És aztán itt az állam kötvényekkel kapcsolatosan az EKB megközelítése progresszív jellegű, de ez is azokat a gazdaságokat és bankrendszereket penalizálja, amelyek már elég sok következményét elszenvedték a válságnak tehát akár egy progresszív megközelítés alkalmazása egy ilyen helyzetben a risk Jeffrey áramkötvények figyelembe nem vételével a már így is meggyengült rendszereket tovább sújtja, illetve bankokat, amelyek esetleg nem védkesek a bankválságban. És egy utolsó kérdés, ugye itt a bank az olasz népbankok fúziójáról volt szó. A kormány véleménye szerint a két bank fúziója egy nagyobb, megbízható, stabilabb bank kialakulásához vezethet, az SSM szerint pedig két törékeny helyzet egy még erőtesebb, törékenyebb helyzetet hozhat létre. Ön egyetért ezzel az állásponttal. Köszönöm. Thank you very... Köszönöm szépen. Nos, említette hogy a hitelkockázatra nagyobb figyelmet fordítunk, mint a pénzügyi kockázatra. Én erre a kérdésre viszont nem elválaszolok. Egyáltalán nem így van. A bankok esetében valamennyi fajta kockázatra odafigyelünk, ugyanúgy, ahogy korábban is, ugye nagyon alapos piacértékelési ellenőrzést végeztünk, tehát amikor a bankokat ellenőriztük, nyilván az ilyenfajta kockázatokat kevesebb bank esetében lehet megállapítani, tehát lehet, hogy ezek a fajta kockázatok kevésbé láthatóak, de a módszertanunk, amit alkalmazunk, az olyan, hogy elvégezzük ezeket a fajta lépéseket is, és ez igen komoly munkát jelent, tehát a a bank kockázat akárhonnan megjelenhet, az az összes irányt mi vizsgáljuk. Ami pedig az államkötvényi kockázatot illeti, ön említette ezt a folyamatot, én egyetértek önnel abban, hogy kényes vagy nehéz kérdés ez, és nehéz ezzel alaposan foglalkozni. Ugye nyilván különböző helyzetekben vannak az egyes entitások, de ha lassan is dolgozunk, és a Bázel Bizottság is ezzel foglalkozik, le fogja tenni a javaslatait az asztalra, és aztán majd az Európai Parlament kezébe lesz a döntés, önök a jogalkotók, nem én, a tekintetben önök fognak dönteni, hogy ezeket hogyan lehet majd átültetni a gyakorlatba. Tehát a jogszabályokat mi önöktől kapjuk, És még egy kérdésre reagálnék, hogy említette ezt az olasz fúziót. Egy nagyon fontos művelet ez, és biztos vagyok benne, hogy siker lesz egyébként egy sor más ilyennek a, az előfutára lehet, egy sor más fúzió előfutára lehet. És lesznek még valószínűleg fúziók, voltak olyan fúziók, egyébként Olaszországban is, amelyek rontottak a helyzeten és nehézséget okoztak a bankok számára, de éppen ezért dolgozunk nagyon szoros kapcsolatban az olasz kollégáinkkal, hogy egy ilyen fúzió esetén az összes követelmény teljesüljön. Tehát mindenképpen siker kell, hogy legyen a vége. A magoknak már az elején is nagyon erősnek kell, hogy legyenek. Ez a már nem is tudom, hogy hanyadik helyzet, a harmadik eh, ilyen példa eh, Olaszországban, de másútt is van De hát a mi feladatunk pontosan az, hogy ellenőrizzük, sikeres fúzióknak kell, hogy legyenek. De én tudom, hogy például az LKB által előírt követelményeket teljesítik és elfogadják az ilyen fúziók esetén, és egyébként ezt láttam olasz, az olasz médiában is. Én nekem egyébként nem nincs a kezemben ilyen hatáskör, a felügyeleti testületé ez a hatáskör, és nagyon e, erős megállapodásnak kell lenni, gyakorlatilag konszenzus, ha nem túlnyomó többség, amely az általunk az asztalra letett ajánlásokat támogatja. Ez szükséges ehhez. Köszönöm szépen. Hát Burkhard Balc, köszönöm szépen elnök úr, két kérdésem van Nui asszonyhoz. Egyrésztről az Európai Központi Bank a hivatalos kamatokat megint csak csökkentette egy újabb abszolút történelmi mélypontra, a betétes kamat az EKB-nél még erőteljesebben a negatív tartományba került. Az SSM fejeként ezt a szétválasztást a pénzpolitika és a felügyelet között megengedheti -e ön? Az lenne a kérdésem, hogy a pénzpolitika ugye kockázatokkal jár pontosan a klasszikus bankágazatnál és a magánbefektetőknél a klasszikus üzleti modellek a bankok esetében már alig maradhatnak versenyképesek. Hogyan lehet a diversifikációt a bankágazatban megtartani ezek fényében? És a második kérdésem, az Európai Szanálási Hatóság egy kötelező európai szintű minimális standardet szeretne kialakítani, legalább 8% mértékben. Az SSM és az SZB szorosan együtt kell, hogy működjenek, és egy követ kell, hogy fújjanak. Szerintem a kérdésem az lenne, hogy ön, illetve a kolléga, kollégia, hogyan akarják ezt a folyamatot támogatni. Köszönöm. Thank you very much, uh, for the... Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket is. Kamat láb ügyben nyilván az EKB monetáris politikára vonatkozó döntéseit én nem kommentálhatom, de annyit elmondhatok, hogy ez a bankok nyereségessége szempontjából ez nyilván komoly kívást jelent, ilyen alacsony kamatok mellett nehéz nyereséget teremelni. Ugyanakkor vannak előnye is ennek, például a hitelkockázat minősége szempontjából, ez több országban is probléma. A helyzetnek köszönhetően a bankok és a hitelfelvevők a nem teljesítő hiteleknek való kitettségük szempontjából tudják javítani a helyzetet. Az üzleti modell fenntarthatóságát tekintve is vannak nehézségek, de hát vannak eszközék a bankoknak. Például a költség, jövedelem vagy bevétel arányt tekintjük a bankok esetében. Nos, itt komoly eltérések vannak, de gyakran igen jó ez az arány, de ahol a költségek arányában túl magasak, ott nyilván a hatékonyság növelésével lehet ezen javítani. A digitalizáció tekintetében is vannak még lehetőségek. Egyre több ügyfél, főként a fiatalok kérik, követelik a digitális banki szolgáltatásokat, a bankoknak pedig el kell mozdulniuk ebbe az irányba, mert ha nem, akkor lemaradnak. A digitalizáció ráadásul a költségcsökkentést is szolgálja, a költség per nyereség arányt, vagy jövedelem arányt is javítja. Az egységes bankszonálási tanácssal szorosan együtt kell működnünk, ez kétségtelen. a megfelelő információval el kell őket látni ahhoz, hogy a munkájukat el tudják eh, végezni. Ha nem tudjuk, hogy hol a határok között, amit szükségük van és amit kérnek, akkor inkább több információt nyújtsunk, mint eh, kevesebbet. Megmondom őszintén, ez egyszerű, az SSM egyik alapító tagja volt. Fekek Kenning, akivel jól ismerjük egymást, eh, és elmondhatom, hogy gyakran egyeztetünk. És jó magam hetente kétszer, háromszor. So, uh, well, I would say it works, uh, it works very... Tehát alapvetően nagyon jól működik a kommunikáció kettőnk között A bankszanálás az egységes bankszanálási tanács munkája. Tudjuk, hogy milyen nehéz, mi minden lehető segítséget nyújtunk, megadunk számukra. Bennem Nono. Euh, Madame la Présidente, merci de votre présence. Köszönöm elnök asszony, köszönöm, hogy itt van körünkben. Ezen szomorú napon a frakciónk az önnel és saját magam is kifejezzük együttérzésünket a terroristák áldozatai családjának. Nos, a bankunió jogszabálynak keretében ugye itt felmerült az ügyfélbiztonsága a bankon belül. Én ismerem az ön nézőpontját az államadóság kötvények el, árusítását illetően az ügyfelek felé. Az államadóság kötvények árusítása, hogy a pénzügyi stabilitást erő, megerősíti, és itt ez egyfajta volatilitást eredményez, illetve erre egy reakció. A Bayernból kötvények esetében egyes rendszer szintű bankoknál ö, ö, problémát jelentett. Az olasz bankok csődejes esetében lát láthattuk, hogy ezen adósságokat végül le kell térni a bankok mérlegéből, és ez ami az adófizetők védelmét illeti, az európai jogszabályok egyfajta bányából biztonsági pufferzóna létrehozását irányozzák elő, de ez azt jelenti, hogy a toxikus Mm, értékpapírok megvásárlásánál védenék az ügyfeleket. Tehát az a kérdésem, hogy az államadóságokhoz kapcsolódó kötvény csak professzionális befektetőknek kellene, hogy fenntartva legyen, és a bank, központi bank talán inkább jobban kell, hogy védje az adófizetőket és a magán személyeket a lakosság ügyfelek. In English to your question to, to be, uh... Angolul fogok válaszolni, hogy minél többen értsék közvetlenül, amit mondok a banki ügyfelek biztonsága fontos, hogy tényleg egy fontos szempont, ugyanakkor a jogszabályalkotók ilyen hatáskört nem adtak nekem. Az érintett 12 ország piac felügyeleti szervei döntik el, hogy a, a fogyasztói vagy a lakossági ügyfeleknek, illetve a befektetőknek milyen termékeket ajánlhatnak, főként tőke és egyéb hogy, hogy, hogy mit lehet, milyen terméket lehet forgalmazni és miért nem. Alapvetően az a fontos, hogy a, a, a megfelelő tájékoztatás megvalósuljon. A adott pénzügyi vagy pénzpiaci termékeket, további értékesítőket alaposan figy figyelme kell követni, hogy ne um, tájékoztassák félre az ügyfeleket. Mivel ez nem tartozik a hatáskörünkhöz, azért egyetlen egy emberemet sem e, tudom erre ezzel a munkával e, megbízni. E, Nyilván megértik, hogy ez nem a mi asztalunk, nem hozzánk tartozik a tőkepiaci unió, amelyen egyébként most dolgozunk Európában, Nos, ezzel kapcsolatban mit is mondhatnék? Az EKB adhat ki arányállásokat? <clears throat> Nem. Mert egész egyszerűen olyan területre tévednénk, amely nem a mi asztalunk erre nem terjed ki a hatáskörünk. Éppen ezért már csak annyit mondhatok, hogy a ha nem, ért, nem ért valaki egy terméket, akkor ne vásároljon olyan terméket. Ez egy elég alapvető ökölszabálya, hogy azt mi mondjuk, hogy ha valaki nem érte, hogy mit vesz, akkor ne vegye. Ez ilyen egyszerű. De Ez egy nagyon pont kényes feladat, amely egyébként nem az én asztalom, de nagyon szívesen segítek a kollégáknak, akiknek ez a feladatuk. Ezen a héten nem. A múlt héten találkoztam Steven Majóval, az eszmás kollégámmal, és pontosan ezekről a kérdésekről beszéltünk. Mondtam neki, hogy a beruházók tudják, hogy már más világban élünk. A, a beruházók százezer euróig vannak védve, és ennyi. Thank you. Jakob von Weizsäcker. Köszönöm szépen, Jakob. Köszönöm, elnök asszony, azt hiszem, hogy jó jel ez, hogy még egy ilyen napon is nagyon érdekes és nagyon jó meghallgatást tudunk tartani. Noé asszony, az EDES dosszié, tehát ugye az Európai Betétbiztosítási Rendszer e, komoly viták alapját képezte, vagy tárgyát képezte 2011-ben, és arról is beszéltünk, hogy a bankrendszerben e, további kockázatcsökkentésre van szükség. És ezzel kapcsolatban van önhöz néhány kérdésem. Az első kérdésem az az, hogy ön szerint valóban igaz ez, mármint hogy valóban foglalkoznunk kell ennek a rendszernek a kockázataival, és hogyha pedig igen, akkor azon kell elgondolkozni, hogy milyenek legyenek ezek az intézkedések. Például mennyire nagy lelkűek legyenek ezek, és én remélem, hogy nem leszünk túlzottan nagy lelkűek. Például az emrel rendelkezésekben aztán ugye Tyson Bloom beszélt uh, újra erről a témáról, és az arbitrációról, és az állam uh, kötvényekről, és hát ez tulajdonképpen az én kedvenc témám a banki szerkezet átalakítás, hogy a strukturális reformok, és a vállalkozóknak Németországban tartottak egy ilyen előadást, a nyolcadik diája a banki strukturális reformokat részletesen tárgyalta ennek a előadásnak, és a lakossági tevékenységek és a kockázatosabb tevékenységek közötti támogatásról ön is beszélt, azt, hogy ezeket az ágakat el kell választani egymástól, engem érdekelne, hogy mi a véleménye, hogy még most is fenntartja ezt a, ennek a szétválasztásnak a szükségességét. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Először kezdem a betét biztosítással. Üdvözöljük a bankunió kiteljesítését, tehát a az európai betétgarancia rendszer javaslatot a bizottságtól, mert ez ugye a bankunió hiányzó pillére. És hát jó azt tudni, hogy vannak ilyen eszmecserék. A kockázat alapú lesz a bankok hozzájárulása egy ilyen betétbiztosítási alaphoz, és az összes a bankunióban működő összes bankot figyelembe fogjuk venni. Ami a kockázat megosztást illeti, szerintünk az EDIS kiépítése párhuzamosan kell, hogy bonyolódjon, tehát tulajdonképpen a teljes, jól működő EDIS életbe léptetése az úgy kell, hogy bonyoluljon, hogy a nemzeti betét garancia rendszereket figyelembe vesszük. Ez egyfajta phasing in, ami a fokozatos, az új rendszer fokozatos életbelépését teszi lehetővé, és ez azt is lehetővé teszi, hogy a bankonion belül mindenkire ugyanazok a játékszabályok vonatkozzanak, amely esetben a bankszektoron belüli kockázat csökken. A kockázat megosztás tehát szintén egy megerősítő elem, ez a két elem kölcsönösen megerősíti egymást, nem lehet az egyik az előfeltétele a másiknak. Most inkább a világos időbeosztás lenne a fontos, tehát egyfajta ütemterv, ami oda vezet, hogy a viszontbiztosítás, társbiztosítás és egyéb szakaszok végén, vagy legyen -e valami átmenet, hogy a végén ugye megvalósuljon teljesen ez a rendszer. A kérdésének az utolsó részét azt elfelejtettem, de a, ja igen, a strukturális reformok és a szétválasztás előnyei. Most itt emlékeztettek engem, hát szerintem a válság előtt azt hiszem túlzásokba estek, már mint a piaci tevékenységekre mondom ezt, a kereskedési tevékenységekre a bankok, amelyek ilyen tevékenységeket végeztek, eléggé belefolytak ebbe, és őket súlyosan nem érintette a válság, ugye? És a válság után jelentősen csökkentették az ilyen jellegű műveleteiket. Hát ez egy tanulság, de lehet, hogy esetleg elfeledkeznek erről a tanulságról, és túl nagy nyomás alatt a nyerességet hajszol, hajszolva esetleg visszakerülnek ilyen tevékenységekbe, mert ezek gyorsan kecsegtetnek has, haszonnal, nagy haszonnal, viszont komoly kockázattal is járnak. Tehát azt hiszem, hogy érdemes erről elgondolkodni. Európában ugye lakossági, kereskedelmi bankok tevékenykednek, és ugye vannak ilyen nagyobb blokkok, akik a akik a piaci árjegyzők, és egy ilyen tevékenység elvégzése mondjuk egyébként mások által drágább lenne, tehát az ügyfeleknek is többet kellene fizetni, kevesebb lenne az ilyen jellegű tevékenység, vagy pedig a kereskedelmi bankokhoz kerülne. Az én hazámban eléggé hogy is mondjam, határozott nézetek vannak ezzel kapcsolatban, de szerintem elég észszerű választást sikerült megtenni. A felügyeletek kaptak hatáskört arra, hogy értékeljék a piacot, és jelezzék, hogy mikor van szükség a, az egyes ágak szétválasztására, és mikor nincs. Az elnök úr eléggé csúszunk itt az idővel, úgyhogy a többi kérdésre sajnos már nem tud válaszolni, azt asszonyom. Pervas Berez következik. Köszönöm, elnök úr, kedves Daniel Nui. Ugye itt az IRFS-szel kapcsolatosan van egy reformjavaslat, ezt a beszámolójában is említette, és minél inkább megvizsgálom ezt a témát, hanem inkább az a benyomásom, hogy ezen anyagot azért dolgozták ki, hogy a bankok aggodalmaira és mindenkit a bankok aggodalmaira reagáljanak. Egyre erősödött az az elképzelés, hogy a biztosítási ágazatban talán zárulra be kellene tenni az anyagszabályok alkalmazását, azt verven, hogy az ISB kidolgozza a megfelelő jogszabályt, amely alkalmasabb a biztosítási ágazat számára. De ezen ágazaton túlmenően, amelyet ugye már azonosítottak, láthat a hosszú távú befektetők körében van egy nyugtalanság ezen prociklikus kockázattal kapcsolatosan az ERFS-hez kapcsolódóan, mert ami az ő értékelési képességüket illeti, a hosszú távú beruházások értékelését illetően. Nos, el tudom képzelni az ön nézőpontját, hiszen banki szemszögből vizsgálja ezt a témakört, de elég nagy áttekintése van azt illetően, hogy értékelje azt, hogy vajon ezen e RFS motorja a banki ágazat aggodalma volt-e, és lesz egy olyan jogszabály, amely számításba veszi a könyvteli aggályokat a helyes értéket illetően, ezen jogszabály alkalmazásában. Thank you very much. Uh, I must say, uh, I... Köszönöm. Köszönöm szépen. Én kevésbé pessimistán látom az IFRS 9-est. Nem vagyok olyan pessimista, mint ön, képviselőasszony. Tudom, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a, hogy a Fair Value Accounting egy terjedőben lesz az IFRS 9-es új szabályai <clears throat> miatt. Az LKB e úgy véli, hogy a hitevesztőségi modellt az IFRS 9-ben jó kompromisszum, alapvetően az átláthatóság, a pénz és a pénzügyi stabilitás közötti egyensúly megteremtése szempontjából. Hogyha jól alkalmazzuk ezt az új modellt, akkor a hitel veszteségeket gyorsabban, hamarabb fel lehet ismerni, és könnyebb enyhíteni a prociklikusságát az IAS 39-esnek, aminek ugye a helyét átveszi. mesterséges volatilitás jelenik meg majd a veszteség-nyereség jóváírásokban, és szerintem a befektetők érdekeit eh, szolgálja majd. Az IFRS 9-el kapcsolatban alapvetően pozitívak eh, eh, vagyunk. Több banknak nem annyira tetszik ez az IFRS 9-es szabályrendszer, A problémák korai felderítésére vonatkozóan pedig szerintünk ez sokat segíthet. Az IFRS 9-es, tehát az IFRS 9 esre való átállást egyszerűsíteni kell. Nem szeretnénk, hogy a bankokat meglepje ez, hogy úgy gondolják, hogy hoppá, több, jobban fel kellett volna erre készülnünk, éppen ezért az auditorok figyelmét is felhívjuk erre, hogy készítsék fel a bankokat. Nagyon örülnénk annak, hogyha ezt az új szabványt az Európai Parlament is minél hamarabb támogatná annak érdekében, hogy tényleg minél hamarabb átültethessük ezt a gyakorlatba. nem akarok senkire sem újra mutogatni, nem akarok itt senkit sem hibáztatni, csak elmondtam. Vannak olyan bankárok, akik azt mondják, hogy az IFRS 9-est miért erőtetik, hogyha megszületik a döntés, nekem könnyebb dolgom lesz. úgy érezzük, hogy a bankoknak már pedig fel kell készülniük erre az újra, új rendszerre. Gracias. Köszönöm. Három kérdést szeretnék feltenni annak lehetőségével kapcsolatosan, hogy az LKB monetáris politikája következő hónapokban, években kihatással bír majd a befektetőkre és a számla Három konkrét kérdésem lenne. Az első, a bankok 0%-os kamatot vetnek ki a jelzálogokra, hogy a jelzálogok kamata ne legyen a negatív tartományban. A 0 titkos kulcs jogszabályt alkalmazzák tehát ezekre a termékekre. A második dolog, egyes bankoknál már negatív kamatok vannak a befektetésekre, a betétekre, ugyanakkor ezen bankok negatív kamatokat adnak a saját, illetve ezzel rendelkeznek az LKB-nál lévő betéteik tekintetében is. Nagyon sok vita zajlik azon lehetőséget illetően, hogy beavatkozzanak a pénztári műveleteknél. Mi az önök testületének álláspontja a bankok ezen három döntésével kapcsolatosan? First of all, nos, először is a felügyeleti testület megpróbálja teljes mértékben, megpróbál teljes mértékben tájékozódni arról, hogy a 19 országban hogyan kezelik a jelzálók hiteleket. Ugye a 19 ország 19 különböző szituációt jelent, 19 különböző szabályrendszert, és így tovább. Ez már önmagában nagy kihívás. Tudjuk azt is, hogy a bankok és az ügyfelek érdekei nyilván nem azonosak már, ami ugye a végkimenetelt illeti. A lényege az egésznek az lenne a munkánknak, hogy ugye a fogyasztóvédelem is megvalósuljon. És mondom még egyszer, hogy a nemzeti hatóságok, felügyeleti hatóságok területe ez itt, nem pedig az LKB. Számunkra ez egy Felügyeleti kérdés méghozzá az a konkrét kérdés, hogy mi a kockázat, illetve mekkora a kockázat a bankok esetében, hogyha valami gond merül fel, tehát hogy milyen fajta kockázat van, hitelkockázat, a jövedelmezőségi kockázat merül fel, vagy milyen fajta mozgásteret kell biztosítani, mekkora nyomást gyakoroljunk annak érdekében, hogy megfelelően végezzük felügyeleti szervként a munkánkat. A kockázat mértéke, mindegy, hogy az most jövedelmezőségi vagy hitelkockázat a bank esetében, maga a mértéke tehát nem igazol semmifajta lépést a mi részünkről. Nyilván lépünk, ha az szükséges, azonnal, de mi természetes, ugye foglalkozunk a kockázatok típusaival, de a bankok esetében mondjuk a magatartással kapcsolatban is kockázatok merülhetnek fel, hogyha nem tájékoztatják a fogyasztókat megfelelően, visszaélnek és így értékesítenek termékeket, akkor ez a bankok magatartásában rejlő kockázat. Tehát rengeteg féle kockázat létezik. Köszönöm szépen, le kell zárjuk ezt az első szakaszt, nincs idő már, további kérdésekre, úgyhogy a képviselők nem jelentkezhetnek. Csúszunk. És először is szeretnék köszönetet mondani Daniel Nuinak, hogy eljött hozzánk. És ezekben a nehéz, pillanatok, nehéz pillanatokban is elfogadta, hogy a meghallgatást megtartsuk. Június 13-án fogunk vele találkozni legközelebb egy formális meghallgatásra, de valószínű, hogy még ezelőtt a dátum előtt kollégájával együtt és a bizottsággal el, együtt majd még felkérést kap, hogy látogasson el hozzánk egy zárt ajtók mögötti eszmecserére a jelentésünk egyes pontjaival kapcsolatban, de most az eszmecserét befejezzük, nagyon hasznos és gyümölcsöző volt ez és természetesen az éves jelentést is megköszönjük, és az elvégzett munkát is megköszönjük, most már több mint egy éve tevékenykednek. va falloir camper au, <laughs> il va falloir camper au Parlement alors.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 it's your decision. Yeah. No, dear colleagues, uh, um, I think we... Kedves kollégák! point in the agenda with... Folytatjuk a munkát. Azt hiszem, hogy ezzel nagyon pozitív jelet küldünk a külvilág felé. A biztonságügyekért felelős kollégáknak el kellett menniük, ez teljesen érthető, Úgyhogy a bankhatósággal folytatott egyeztetésünk így értelmét veszteni, ezért azt javaslom, hogy ezt a napi rendi pontot halasszuk el, pontosan annak érdekében, hogy, hogy érdemi legyen az eszmecsere. Egyben az elnök úrtól is elnézést szeretnék kérni, hogy ezt kell tennünk, de szerintem az adott körülmények között ez a legmegfelelőbb döntés és ezzel a mai ülésünk végére pontot kell sajnos tennünk, és majd egy legközelebbi alkalommal folytatjuk innen. Igen. Most úgy néz ki, hogy délután háromkor folytatjuk az ülést, de hát majd mindenkinek megüzenjük, hogy mi lesz. Várjuk, hogy az Európai Parlament elnöksége a fejlemények tükrében hogyan dönt, hogyan lesz tovább a munkánk, Fox úr. Igen, köszönöm, elnök úr. Tudom, hogy a bankhatóságtól eljöttek ma ide. Hányan? Én is azért vagyok itt, hogy beszéljek velük. És nem szívesen halasztok el ilyen fontos napirendi programot. Amennyire lehet, szerintem folytatni kell a munkát. Nem igazán értem, hogy miért halasztjuk el ezt a napirendi pontot, és függesztjük fel az ülést. A koordinátorokkal egyeztettem, Fox úr, figyelembe vettük azt, hogy maguk az előadók, a dosszié felelősei nem állnak rendelkezésre. Egy tárgyaló csoportnak kellene elsősorban tárgyalnia a bankhatósága és az Európai Bizottsága. Maga az Európai Bizottság sem tud jelent lenni, jelen lenni, mert biztonsági okokból nem tudnak bejönni. kapcsolódik akkor a terrorista támadásokhoz, vagy nem? Hát persze, hogy kapcsolódik, mert azért nincsenek itt az előadók, a felelősök, mert a rendkívüli körülmények között nem tudnak jelen lenni, más fontosabb elfoglaltságuk támad, ó, főként a Tajani úr az Európai Parlament alelnökei, alelnökeként felelős a ház biztonságáért. A legtöbb jelen lévő azon képviselők többségeknek részt kellene venni a vitában, egyszerűen nem tud itt lenni, értse meg. Ezért halasztjuk el ezt a napi rendi pontot. Remélem kellően megmagyaráztam önnek.